Dear colleagues, summer is closed. Kedves kollégák, vége a nyárnak, kezdődik ismét a munka. Elkezdhetjük a mai ülést, elfogadjuk a napi rendet, hogyha nincs senkinek kifogás, akkor eh, módosítás nélkül elfogadhatjuk a napi rend tervezetet. Ma 20 nyelven van tolmácsolás, és ahogyan ez lenni szokott, az interneten lehet nyomon követni és hallgatni az ülést. El kell fogadnunk még négy ülésünk jegyzőkönyvét, június 16-17, július 8, május 6-7 és március 9. Hogyha az ülés végéig senki nem emel kifogást, elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. A koordinátorok ajánlásaira térnék rá. Elektronikusan mindenki megkapta ezeket hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. És ezek után rá is térhetünk a szavazásra. Kérem, hogy használják az elektronikus szavazókártyát, és el is kezdjük a költségvetésről szóló, 2016-os költségvetésről szóló véleménnyel. Igen, Jan? Elnézést, én azt hiszem, hogy a nyári szabadságot nem érte túl a szavazókártyám, nem működik. Ez egy régi szavazókártya. Igen, hát nagyon kemény volt a nyári szabadság. Akkor azt javaslom, vagy megoldódott, jó? Akkor a kezét használja a szavazókártya helyett, és jelezze nekünk, hogyha olyan kíván szavazni. Rendben van, akkor elkezdjük az első szavazást a költségvetésről szóló véleménytervezetről. Egyes módosító Kaputó úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, E, ellenőrizni fogjuk. Avete votato tutti? Akkor mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nem, ön ellene szavazott? Igen, ön ellene szavazott. Akkor elutasítottuk. Nagyon fontos volt ez a szavazat miután ön volt a mérleg nyelve. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás megvizsgáljuk. Mindenki leadta a szavazást? Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es két részre oszlik, az első rész először mellette ellene tartózkodás elutasítva, a második rész mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát? Le, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tart, ezt megnézzük. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az elektronikus szavazást megnyitom az egészről, meg, most nyitom meg a szavazást. Mindenki leadta a szavaz, szavazatát? Lezárom. Elfogadtuk. Ez a költségvetési módosítókra térünk rá. Először is a 6128-asra kezdjük, de elfogadtuk. 6144 mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. A következő 6106 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6143 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6.1.4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6.1.4.5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6.1.1.6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6.1.1.5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 617 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 618 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 619 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6102 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6107 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6108 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 6146 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6141 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6147 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6120 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61.48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61.09 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-11 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 61-49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-00 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-50 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizők. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 61 01 mellette ellene tartózkodás elfogadva. És ezzel a szavazást lezárjuk, a költségvetéssel kapcsolatos szavazást. Köszönöm előadóként, jelentéstevőként ezt, és most lépjünk tovább. Nézzük a következő pontot, következő napi rendi pontot. A vörös, ipasz, a vörös iszap katasztrófa tanulságai 5 évvel a Magyarországon bekövetkezett baleset után. We start immediately with electronic vote. The first vote it is on the question. Kezdjük is azonnal az első a bizottság felé intézett kérdés. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezárom, elfogadtuk. A második a tanácshoz intézett kérdés. Megnyitom a szavazást. Everybody had voted, the vote is... Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Rendben. Akkor ezzel a mai elektronikus szavazást lezárhatjuk, és lépjünk tovább, nézzük a következő pontot, következő napirendi pontot. Ez a vita. A vörös iszap katasztrófa tanulságai 5 évvel a Magyarországon bekövetkezett baleset után. Tehát az állásfoglalási idézványtervezet megvitatása. Kérném szépen azokat a kollégákat, akik szeretnék elhagyni a termet, hogy ezt a lehető leggyorsabban tegyék meg, hogy folytathassuk munkánkat. Sok társ előadónk van. Nem a szokásos listával kezdem. Először Jávor Benedeknek adok szót. A szobeli kérdést először ő tette fel, ő kap először szót, tessék. Köszönöm a szót, elnök hm? úr. fogok beszélni. És köszönöm a bizottságnak, a bizottság minden tagjának, aki támogatta, hogy az öt évvel ezelőtti kolontári vörösiszap katasztrófa öt éves évfordulóján az Európai Parlamentben napirendre tűzzük ezt a kérdést. A kolontári katasztrófa Magyarország történetének egyik legsúlyosabb e, ipari katasztrófája volt, amely 11 halálos áldozattal és nagyon súlyos környezeti e, károkkal járt. Természetesen nagyon sok tanulság van, amelyeket Magyarországon kellett és kell levonnunk, ugyanakkor ez a probléma nem csak Magyarország problémája indokolt, és annak idején is az európai intézmények kiemelt figyelmet fordítottak a e, magyar, magyarországi szab katasztrófa e, iránt, e, mert számos olyan tanulságot lehet levonni a Magyarországon történtekből, amelyeknek Európai Uniós, európai szabályozási tanulságai is vannak. Kérdés, hogy öt évvel a katasztrófa után vajon miért indokolt, hogy ismét napirendre vegyük ezt a kérdést, miért indokolt, hogy az Európai Parlament és az európai intézmények szembenézenek azzal, hogy mi történt az elmúlt öt évben. Nagyon röviden azt kell erre eh, mondjam, hogy eh, természetesen történtek előremutató lépések az elmúlt öt évben, részben a magyarországi szabályozási környezet eh, átalakításában, részben az Európai Uniós szabályozás területén is. Ugyanakkor számos olyan e, kérdés, amely a katasztrófát követően joggal fölmerült a szakértői elemzésekben, a e, e, katasztrófát övező vitákban, ezek a mai napig nem kerültek megnyugtató a rendezésre. Három elemet szeretnék kiemelni azok közül, amelyek az európai jogalkotás számára is tanulságul kell, hogy szolgáljanak, és ahol nem történt meg az a előrelépés, amelyet öt évvel ezelőtt szükségesnek láttunk, és joggal merül fel az a kérdés, hogyha az akkori katasztrófa nem volt elegendő ahhoz, hogy jogalkotási folyamat induljon be az unió intézményeiben, akkor mi kell hozzá, hogy megtörténjen? Megvárjuk-e a következő hasonló katasztrófát azért, hogy megtegyük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ne fordulhassanak elő ilyen események többet Európában. Az első és talán az egyik legfontosabb tanulság, hogy a magyar hatósági rendszer, ellenőrzési rendszer a katasztrófát megelőzően csődöt mondott. Nem volt képes megfelelően ellenőrizni és előrejelezni azokat a problémákat, amelyek a katasztrófához vezettek. És ebben az ügyben az Európai Bizottságnak elmaradása van. Az előző bizottság előkészített egy környezeti eh, vizsgálatokról, környezeti hatósági munkával kapcsolatos eh, eh, dokumentumot. Ez azonban az új bizottság útvesztőiből egyelőre nem került elő, és rendkívül sürgősnek tartanánk, hogy a, a környezeti, felülvizsgálati, környezeti hatósági munka megerősítése Európai Unió szinten megtörténjen, és ez nem lehet csupán a tagállamok felelőssége, hogy milyen erejű, milyen szigorú környezeti hatósági rendszert, környezeti ellenőrzési rendszert vezetnek be. Az Environmental Inspection csomagnak be kell jönnie az Európai Parlamentben, és ez minimális elvárása a parlamentnek az új bizottsággal kapcsolatban. A második tanulság, hogy a kolontári katasztrófa, mint ahogy korábban egyébként számos más Európa különböző helyein, de Magyarország által is megtapasztalt katasztrófa esetén is láthattuk, például a 2000-es tiszai ciánszennyezés esetén, hogy a szennyezők, a katasztrófát okozó cégek nem tudnak pénzügyi felelősséget vállalni az okozott kárért, egész egyszerűen azért, mert a hiányos és laza szabályozás lehetővé teszi számukra, hogy kibújjanak ez alól a felelősség alól. Ezt Európai Unió szinten, európai jogalkotási szinten rendezni kell. Olyan kötelező környezeti felelősségbiztosítási rendszert kell bevezetni, olyan felelősségi environmental liability rendszert kell bevezetni az Európai Unióban, amely a szennyező fizet elv mentén elkerülhetetlenné teszi, hogy az okozott katasztrófákért a, azt előidéző cégek, illetve a, a velük adott esetben kapcsolatban álló eh, biztosító intézetek vállaljanak felelősséget, és ne a tagállami költségvetések, vagy adott esetben az uniós költségvetés kelljen, a végső soron az adófizetők pénzén kelljen a kármentesítést, a kárrendezést elvégezni. Kolontáron ez történt. A magyar államnak több mint 30 milliárd forintjába, több mint 100 millió eurójába került az, hogy egy felelőtlenül működő cég által okozott katasztrófát elhárítson, és ezt a rendszert nem tarthatjuk fönn Európában. És végül egy harmadik elemet szeretnék még kiemelni, ez a legjobb elérhető technológiával kapcsolatos helyzet Európában az európai szabályozásban létezik a legjobb elérhető technológia fogalma, és ezt alkalmazni kell a megfelelő eh, helyzetekben. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a gyakorlatban eh, ez nem segíti elő, hogy a környezeti szempontból kevésbé kockázatos és technikailag valóban legjobb megoldások elterjedjenek az európai veszélyes ipari tevékenységek, kitermelőipar eh, és egyéb, egyéb területeken. Tehát a legjobb elérhető technológiákkal kapcsolatban felül kell vizsgálni, vizsgálni a gyakorlatot, hogy hogyan is alkalmazzuk ezt annak érdekében, hogy e, az európai ipar valóban a kor technológiai színvonalának megfelelő technológiákat alkalmazva el tudja kerülni és meg tudja előzni azt, hogy a kolontári vörösiszap katasztrófához, a magyarországi vörösiszap katasztrófához hasonló katasztrófák ismételten bekövetkezhessenek Európában. És ez nem Magyarország problémája, ez nem az egyes tagállamok problémája. Itt az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is felelőssége van. Ezért én még egyszer szeretném megköszönni a bizottság tagjainak, hogy támogatták, hogy ez a kérdés napirendre kerüljön az Európai Parlamentben, és hogy egy szóbeli kérdés formájában a bizottságot meg tudjuk kérdezni, és meg tudjuk vitatni ezt a kérdést. A bizottságtól pedig ennek az írásbeli, vagy szóbeli kérdésnek a fényében kormány azt várjuk, hogy kielégítő válaszokat adjon az ebben a kérdés, szóbeli kérdésben felvetett problémákra. Köszönöm szépen. Thank you very much, Javor, and then... Köszönöm szépen, Javor úr. Most pedig megadom a szót a másik nagyon fontos szereplőnek, Oldini úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, lehetőségünk volt arra, hogy ingyen, úgymond le, kapjunk egy leckét Magyarországtól, ugye ezt egy kicsit kérezve mondom, és most magyarul folytatom. Uh, but use the opportunity, we don't have de nem minden nap van ilyen lehetőségünk, ugye arra, hogy magyarul beszéljünk. Köszönöm képviselőtársamnak, alelnúnak jávorulnak ezt a előterjesztés és magát a gondolatot, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó vonalon vagyunk, egy nagyon felelősségteljes gondolatban vagyok, és így azt hiszem, hogy nem kell azt érezze az ember, hogy egy szokásos heti vagy havi támadás indul Magyarország ellen, hanem egyszerűen arról a tényről van szó, hogy Magyarországon történt egy katasztrófa, és Európáért és Magyarországért felelősséget viselő emberek komolyan gondolják, hogy ebből európai ügyet kell csinálni. Természetesen a magyar hatóságoknak is a gyengéit vagy, és is e számba lehet venni. Ez nagyon fontos elem, mert különben ez a vita nagyon félre menne. A vörösiszap az Magyarországon abszolút hívó szó lett, és legsúlyosabb érintett település, ugye említetett ugye Kolontár, ahol ugye 10 ember meghalt, és 150 nagyon súlyosan megsebesült. Ez az egész ügy váratlanul érte a hatóságokat, és valóban az a fajta összefogás, az a fajta tenni akarás az akkor nagyon fontos volt, de hangsúlyozom, egy példakép lett, arra, hogy minimalizálni lehet a károkozást, és összefogásra valóban nagyon sok mindent meg lehet oldani. De ahogy Jábor is kiemelte, azért nagyon fontos dologról van szó. Arról van szó, hogy képtelenség volt a szennyező fizet elvet betartani. És ebből az következett, hogy a körülbelül 130 milliós kárból Száll több mint 100 milliót a magyar államnak kellett magának fizetni, mert az a cég ugye az felszámolás alatt volt, és egyszerűen ezt nem tudta megtenni, és ez nyilván tarthatatlan. És azért azt el kell mondani, és ezt csak némi kiegészítésként szeretném hozzátenni, és ez mindenképpen egy nagyon fontos elem nyilvánvalóan számunkra, hogy a, kiemeljem, hogy a szennyező fizet elve a gyakorlatban most sem érvényesül, és a cégeknek nincs fedezetük sehol. Az ipari katasztrófák esetén pedig ez a fajta európai szolidaritás, hát látjuk, hogy ez nem egy egyszerű dolog, egyszerűen nem működik. Mindez azt jelentette, hogy Magyarország és az állampolgárai egyedül viselték az ipari baleset anyagi terheit, noha természeti katasztrófa esetén a szolidaritási alap azonnali segítséget nyújtott, nyújthatott volna és erre az ellenmondásra akkoriban nagyon tisztességesen és nagyon felelősségteljesen ugye az akkori európai biztos is felhívta a figyelmet. És Áder János Magyarország jelen köztársasági elnöke még korábbi EP képviselőként ugye felismerve ezt az egész helyzetet, de az uniós eszközrendszer hiányosságát sürgette egy uniós katasztrófa biztosítási rendszer létrehozását. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt a katasztrófa biztosítási rendszerbe előrelépést kell tennünk. Tehát ez szerintem a mi mostani közös, közös munkánknak az egyik, egyik legfőbb feladata. A másik, amit mindenképpen a katasztrófa tanulságnak levonására kitűnő alkalmat jelent a nem sokára ugye a bányászati hulladék irányelvről szóló végrehajtási jelentőség, ugye a mining waste ügy. Ez pillanatokon belül itt lesz. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ne végezzünk dupla munkát. Mert én megmondom őszintén, picit úgy éreztem, mikor először láttam, hogy hát igazából ott van a helye ennek, vagy ott is helye van ennek a nagyobb összefüggésekbe, és akkor miért veszük most előre? Benni, volt is bennem egy, hogy mondjam, egy egészséges aggály, de a lényeg az, hogy ne végezzünk dupla munkát. Tehát itt szerintem két-három pontot, amit Jábor úr is elmondott, én a, megerősít, különösen itt a, a katasztrófa biztosítási rendszert, erre kell most rámenni. Tudva azt, hogy januárban még egyszer lehetőség van szélesebb kontextusban ezzel a, ezzel a témával foglalkozni, mert azt hiszem, hogy nem csak Magyarországnak, hanem a többi tagországnak el kell végeznie a saját házi feladatát. És nem csak tanárként, hanem tanulóként kell föllépni. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much for the... Köszönöm szépen. Most pedig Szanyi Tibor kap szót. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. igen intenzív és hatékony előkészületünk volt még a nyári szünet előtt. És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzájárulásért. Az SND csoport elégedett a szobeli kérdés tartalmával, és a fő szándékkal is az állásfoglalás tervezettel mindannyian egyetértünk azzal, hogy mindenképpen tennünk kell, hogy tegyünk valamit a környezetvédelmi aspektussal a, ebben az ágazatban. Általában véve tegyünk valamit. Sürgetnünk kellene a bizottságot, hogy tegyen valamit azért, hogy az uniós jogszabályokat végrehajtsák, például az ellenőrzésekkel kapcsolatos szabályokat. Nézzék meg azt, hogy a katasztrófából milyen tanulságokat lehet levonni, és hogy legyen egy pénzügyi mechanizmus, hogy az ilyen katasztrófák után ö, kezelni lehessen a helyzetet. Ha egyetértünk ezzel az általánosabb megfogalmazással, akkor tartózkodjunk attól, hogy politikai célokat kövessünk a dokumentumban. Nem bölcs dolog ideológiai dolgokat bevenni, nem kellene egyetlen egy kormányt sem dicsérni, elmarasztani, stb. nem politikai kampány helye. Ez valós javaslatot kell megtenni, hogy ez a környezet javát, és természetesen az emberek javát szolgálja. A korábban megemlített környezetvédelmi javaslatok, de hát emellett itt még beszélhetnék a pénzügyi átláthatóságról, az alapok, környezetvédelmi alapok hatékonyságáról, illetve a civil társadalom megerősítéséről is. Elnök úr, a munka még nem fejeződött be, így mindenkit kérek, önöket mind kérem, hogy járjanak hozzá ez a munkához, hogy a legjobb eredményt érjük el ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az ECR részéről van valaki? Nincs? GUE? Konecsi asszony. Rajnán kollégám nevében beszélek, mert ő ma nem lehet itt. Először is szeretnénk részletünket kifejezni az áldozatok családjának és azoknak, akik részesei voltak ennek a szörnyű katasztrófának öt évvel ezelőtt. Sajnos ez a baleset, illetve más bányabalesetek is azt mutatják, hogy a menedzsmenten sok területen javítani kell. Nagyon sok az elégtelenség, nem megfelelő módon hajtják végre az uniós jogszabályokat. Emellett javítani is kellene a jelenlegi jogszabályokon, hogy az emberi egészséget és a környezetet védjük. Szeretnénk jobban ellenőrizni a régi bányákat, hogy az ilyesfajta baleseteket elkerülhessük. Az emberi egészséget jobban kell védeni, és a környezetet is. Ezt úgy érhetjük el, ha javítunk a jogszabályokon. Emellett kérjük, hogy a jogszabályokat hajtsák végre jobban, nem feledve, hogy a vállalatok szociális felelősséggel is bírnak a bánya, bányászati tevékenységek során. Köszönöm szépen a munkájukat, és remélhetőleg, hogy ilyen, reméljük, hogy ilyen szellemben folytatjuk majd tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pierre Nikola Pedicini következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy teljes mértékben csatlakozom, amit az előttem szóló kollégák mondtak, azaz egyetértek azzal, hogy mindenképpen a tanulságokat kell levonni. Ebből a katasztrófából és más hasonló katasztrófákból is. Elég sok tapasztalatunk halmozódott már fel Korábban nem is gondoltuk, hogy a vörös iszap ennyire veszélyes, de bizonyossá vált, hogy nagyon súlyos hiányosságok vannak a jogszabályokban. Most eljött az ideje annak, hogy eldöntsük, milyen lehet az optimális prevenció, megelőzés, hogy ne fordulhassanak elő többet ilyen katasztrófák. Azaz le kell vonnunk a tanulságokat, tanulnunk kell az ilyen eseményekből és oda kell figyelnünk arra, amit az emberek mondanak, mert nagyon sokan véleményt nyilvánítottak már, és gyakran az a helyzet, hogy parlamenti képviselők idejönnek, és sok mindent mondanak, de azután a gyakorlatban ennek nincs következménye, és nem történik semmi. Nekem személyesen és a frakciómnak is az a véleménye, hogy újra és újra nyilvánvalóvá vált e, Ilyen események bekövetkezhetnek. Olaszországban 25 hasonló létesítmény működik, Szicíliában is vannak ilyen zajtározók, és évente több száz ember veszti életét különböző környezeti szennyeződések miatt, és mégsem történik semmi. Azaz nem tehetetlenek vagyunk, pedig nem lehet hagyni azt, hogy az EU semmit nem tesz, csak beszél a dolgokra, és azután nem történik semmi. Felelősek vagyunk, és a polgárok felé, és oda kell figyelnünk arra, amit az emberek mondanak, hiszen ők azok, akik elszenvedik azután ezeket a katasztrófákat, egészségük károsodik, nagyon sok esetben a környezetszennyezés miatt, és Európa nem tesz semmit, nem hoz hoz gazdasági intézkedéseket, és végül is mindig az emberek fizetik meg ezeknek a katasztrófáknak az árát. Maximum indul egy környezet, egy kötelezettségszegési eljárás, ez nem elég. Fellépésre, komoly cselekvésre van szükség, ha valóban el akarjuk kerülni, hogy ilyen katasztrófák megtörténjenek. A szennyező fizet elvét alkalmazni kell a gyakorlatban, hiszen csak egy ilyen garancia megléte esetén, csak eh, ha megvan egy, egy pénzügyi katasztrófa biztosítási rendszer, csak eh, akkor eh, lehet javítani a helyzeten. De ez eddig még nem történt meg. Nagyon gyakran elmondtuk már, hogy erre szükség van, de még mindig nem történt semmi. Az engedélyek kiadása nem elegendő. Pénzügyi konstrukciókra van szükség ahhoz, hogy megelőzzük, vagy ha megtörténnek az ilyen katasztrófák, akkor legalább kártérítést tudjunk fizetni. Köszönöm szépen, Balcó úr! Szó, szóval, tisztelt bizottság, engedjék meg, hogy egy rövid személyes észre kezdjem. A katasztrófa pillanatában idején a Magyarország gyűlés éppen ülésezett, és azok a frakciótársaim, akik az adott régióban működtek, azonnal a helyszínre utaztak, hogy felmérjék a, ennek a súlyát, és egyikük lett annak a vizsgáló bizottságnak az elnöke, amelyet a parlament létrehozott. Én a hozzászólásomat az ő véleményére építem, amit a jelenlegi javaslathoz tett. Először is azt mondom, hogy szomorú, hogy öt éve a katasztrófa után még mindig a bizottságot arról kell kérdezni, hogy esetleg beterjeszte jogszabálytervezetet az ilyen vörösúszabb hulladékok kezelése, a tározók ellenőrzése ügyében, ezért vagyunk szkeptikusak, hogy vajon valami érdemi lépés születik-e. Magyarországon eddig az említett parlamenti bizottság volt az egyetlen, amelyik okokat és felelőseket megnevezett. Az igazságszolgáltatás ezért a súlyos katasztrófái öt év alatt még az elsőfokú ítéletig sem jutott el, és az ügyész érthetetlen módon megfogalmazott vádakat enyhítette. Az is veszélyt jelent, hogy a miniszterelnök ígérete ellenére Magyarországán továbbra is van rekultiválatlan vörös iszap tározó. Sajnos az unió szakértői, akiket kiküldtek és vizsgáltak, gyakorlatilag annyit állapítottak meg, hogy a vörös iszap maró anyag, ha bőrünkhöz ér, bővízzel le kell mosni. Nagyon fontos, hogy a szolidaritás, szolidaritási alap az ipari katasztrófára is terjedjen ki, és elsősorban a tulajdonosoknak kell egy olyan alapot létrehozni, amelyek révén egy esetleges katasztrófa nem az adófizetők pénzéből, hozzájárulásából valósul meg. És zárszónak még, záró gondolatnak egy társadalmi okot hagy említsek meg, mert nem csak jogszabályi hiányosság miatt következik be ilyen katasztrófa. A volt szocialista országokban, 90-es években az úgynevezett rabló privatizációval. Egy olyan tulajdonosi réteg jutott lehetőséghez, amelyet kizárólag a profit érdekli, hozzá nem értő, és ilyen felelőtlenül kezeli ezeket az ipari katasztrófákat potenciálisan magukban hordozó létesítményeket. Bizony ezen a társadalmi okkal is tisztába kell lenni, és rá kell őket kényszeríteni a felelős magatartásra, ha kell éppen uniós jogszabálya. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Madame Dornano. Köszönöm szépen, Dornano asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A vörös iszap katasztrófa két dimenziót világít meg a számunkra. Az egyik az ipari hulladékok kezelésének elégtelensége, és környezetszennyező voda, és egyértelmű, hogyha a jelenlegi szabályokat Európai Uniós szinten módosítani szeretnénk, akkor szigorítani kell a feltételeket a tárolás esetében, az ellenőrzéseket tagállami szinten egy konkrét jegyzőkönyv, szigorított jegyzőkönyv alapján kell elvégezni. A második dimenzió a helyi körülmények ismerete, az Európai Bizottság nem tud minden problémát kezelni, nem tud egy átfogó közösségi rendelet segítségével minden problémát kezelni, ezért fontos, hogy ajánlás sorozattal éljünk az a prevenció területén, és a helyi lakosság és a helyi életterek védelme érdekében az Európai Bizottság nem tud érdebben fellépni, egyszerűen a helyi felelősség tudatot kell erősíteni. Végül pedig szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az ipari létesítmények Európa szerte több esetben nem kielégítő ö, ö, állapotban vannak, és ennek természetesen ezeknek a helyreállítása, újítása óriási ö, költségekkel jár. Nagyon fontos, hogy a megfelelő tervekkel, beruházási tervekkel rendelkezzünk, és ö, ilyen formában csökkenthetjük ezeknek az ipari hulladék tárolásoknak a kockázatát. Igazi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Javor Benedeknek is, hogy felvetette ezt a kérdést, hiszen itt vissza tudunk tekinteni erre az egész kérdéskörre, az ipari létesítmények kérdésére. Itt két dolgot látok. Ugye mindannyian elmondták azt, hogy nagyon fontos a vállalatok társadalmi és környezeti felelőssége, fontos, hogy az ellenőrzéseket szigorítsuk, az engedélyezési eljárásokat is megvizsgáljuk, és a csőd helyzetét is vizsgáljuk meg a vállalkozásoknak a fizetési vagy fizetésképtelenségi helyzetéhez kapcsoljuk az engedélyezést az egyes tagállamokban. Tehát nagyon fontos, hogy meglegyenek a garanciák, arra, hogy meglegyen az, hogy ki fizet a katasztrófa esetében. De mégiscsak itt van egy dolog. Milyen folyamatokról beszélünk? Hogyha Franciaországban van egy ipari létesítménye, például alumínium iparban, és van egy vörös iszap tárolóm, akkor hogyan tárolom ezt a vörös iszapot? Ugye Magyarországon volt erre egy tározó, egy felfogó medence, ugye van egy, egy nagyon súlyos mérgező anyagunk, és Franciaországban mit tesznek az emberek? Ö, egyszerűen ö, de kiküldik ezt az egész ö, hulladékot egy, egy földközi tengeri térségre, ö, a földközi tenger melletti térségre több száz kilométerre ezektől a létesítményektől, és ott ö, nem, nem szabad, hogy a körkörös gazdaságot beindítsuk Európában, nem szabad, hogy ezek, ezekkel a tároló medencékkel az ellenőrzések, nem szabad, hogy kibújjanak az ellenőrzések elől, mert hogyha az egész a tengerbe kerül, akkor ugye meg tudják előzni az ellenőrzéseket, de ennek nagyon súlyos környezetszennyező hatása van, és az ökoszisztémákat is veszélyezteti. Tehát itt egy folyamatbeli probléma van, vagy megtaláljuk az egészségbarát megoldásokat, vagy pedig a vállalatokat egyszerűen arra kell ösztönözni, hogy mégiscsak megtalálják a tárolásra a megoldást. Köszönöm szépen, úr következik. thank you. Akkor ha megengedik, akkor én is visszatérnék talán végére magyarul. Bár Szlovákia képviselem az Európai Parlamentben, éppen ebben az időben volt lehetőségem a Környezetvédelmi Minisztériumot irányítani Szlovákiában, amikor a, ez a katasztrófa megtörtént mint ott Szlovákia szomszédos állam, ugye Magyarországgal, ezért kiemelten befolyásolta akár a közhangulatot és a katasztrófának az eredménye, főleg a Duna, Duna veszélyeztetésé ami egy határfolyónk. Én személyesen nagyon örülök annak, hogy napirendre került az Európai Parlamentben legalább egyenlőre szóbeli kérdés formájában a bizottsághoz, hogy elkerülhessük a jövőben ezeket a katasztrófákat. Jól tudjuk, hogy ezek a katasztrófák eh, majdnem mindig határon átnyúló eh, következményei vannak, és ezért eh, nem maradhat szerintem se ez tagállami kérdés. A másik oldalon az ipari, nagyipari katasztrófák következményei, következménynek a mértéke gyakran meghaladja nem csak az adott vállalkozásoknak a lehet pénzügyi lehetőségeit, de ugyanakkor a kisebb tagországoknak a költségvetési lehetőségeit is nagyon gyakran meghaladja ezeknek a katasztrofa következményeknek a eltávolítása. Éppen ezért akkor a kolontári katasztrofa után a szomszédos szlovák kormány nevében, de a visegrádi négyes országokkal való gyors egyeztetés után tettem egy javaslatot a miniszteri tanácsban, hogy, illetve az Európa Tanács, Európai Tanácsban egy közös katasztrófa biztosítási rendszer vagy alap kialakítására, amelyne, amelyre akkor a bizottság szóbeli ígéretet is tett. Nem tudom, ez itt mennyire ismert, viszont folytatását sajnos én sem ismerem. A megoldás az ipari katasztrófák következményeinek a szolidaritási alapja lenne, és van erre egy kipróbált példa. Az amerikai Egyesült Államokban létezik egy úgynevezett Superfund nevezető alap, amely éppen egy nagyon hatékony eszköz, egy, egyúttal a, a nagyipari katasztrófák következményének elhárítására, és ugyanúgy egy másik nagyon fontos dologra, amire szeretnék felhívni itt a figyelmet, az pedig a régi ipari szennyeződéseknek és környezeti terheknek az eltávolítása, amelyre sajnos főleg az új tagállamok keretén belül egyszerűen nagyon kevés a lehetőség, habár meg kell mondani, hogy az Európai Unió erősen kezdi támogatni a régi környezeti terheknek is az eltávolítását. Én úgy gondolom, hogy ha ezt egy közös alapba, egy ilyen biztosítási alapból próbálnánk fedezni, akkor egyúttal e, ez a szervezet éppen úgy, ahogy az Amerikai Egyesült Államokban el tudna látni bizonyos szinten az ellenőrzés és a megelőzésnek is a, a funkcióját. Hát ugye az a fontos, hogy a, e, be legyen azért tartva, tehát hogy a, a szennyező fizet, amennyiben reális az, és nem fogja veszélyeztetni egy ilyen e, biztosítási rendszer a ipart. Tehát egy olyan rendszert kell kialakítanunk, amely elviselhető a bányaiparnak, elviselhető a nehéziparnak, és nem, teszi, nem teszi viszont tönkre e, esetlegesen a versenyképességüket. Úgyhogy én nagyon örülök és e, szeretném a kollégák figyelmét is felhívni erre a dologra, hogy e, lehet, hogy csatlak, vissza kéne lapozni öt évre visszamenőleg arra a minisztertanácsi javaslatra, és beterjeszteni esetleg újra a bizottság elé. Köszönöm szépen. Thank you very much, and now... Köszönöm szépen. Most pedig meghallgatjuk, hogy mit szeretne mondani a bizottság ezzel az állásfoglalás tervezettel kapcsolatban. Meg is adom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság Szeretne köszönetet mondani a parlamentnek azért, hogy odafigyel erre a témára, és hogy felhívja a bizottság figyelmét a tanulságokra az öt évvel ezelőtti katasztrófa kapcsán. Természetesen a bizottság a parlamentet minden információval el fogja látni, hogy milyen információink vannak, milyen tanulságokat, milyen következtetéseket tudunk levonni ebből a katasztrófából. A bizottság külön oda fog figyelni, arra az értékelésre, amely az állásfoglalást megtámogatja, majd akkor, hogyha a parlament ezt végül elfogadja, és kiértékelik azt a lehetőséget is, hogy milyen javaslatokat fognak megfontolni a parlamentben. A bizottság nagyon sok kérdésben, nagyon sok meghallgatás során elmondta a parlamentnek, hogy mi az álláspontja. Ha megfelelő módon hajtják végre a jelenlegi jogi keretet, akkor ez elegendő kell, hogy legyen, hogy az ilyesfajta incidensek bekövetkezzenek, vagy hogy legalábbis minimalizálni lehessen ennek a következményeit. A végrehajtás csak nem minden esetben az a felelősség, hogy megfelelő legyen a végrehajtás, a tagállamok felelőssége. Ezt elmondván tudomásul veszük azt is, hogy bizonyos esetekben a bizottság meg tudná fontolni a jogi eszközök javítását, mint ahogy a, ezt a felszólaló parlamenti képviselők is elmondták az előbb. De mielőtt új javaslatokat fontolnánk meg, vagy új eszközöket, azt kell kiértekelnünk, hogy a meglévő keretet megfelelő módon hajtják-e végre, és aztán ennek megfelelően folytatnánk a munkát. Minden esetre köszönjük szépen, elnök úr, a munkát, a bizottság pedig nagyon várja a javasolt szöveg végső változatát. Köszönöm szépen. Mielőtt ezt a napirendi pontot lezárnám, mondanám a határidőket, módosítás benyújtásának határideje mai nap délután 18 óra az MV-ben, 22-én, szeptember 22-én szavazunk, az első plenárison októberben. És akkor nézzük most a következő napi rendi pontunkat. Eszmecsere az Európai Bizottsággal és a tanács elnökségével a valós vezetési feltételek melletti kibocsátás mérési eljárásáról és a VLTP vizsgálatról. És azzal kezdeném, hogy azonnal megadom a szót a bizottságnak, hogy a bizottság ismertese velünk álláspontját. Az említett eljárással kapcsolatban. Giovanna Sziszkopszkának adom meg a szót a bizottság részéről tessék. Thank you very much, uh, Chairman, and good morning, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy uh, tájékoztathatom önöket arról, hogy uh, a csomaggal kapcsolatban uh, hogyan halad előre a munka. Egy PowerPoint prezentációval fogom bemutatni, hogy mit szeretnék önökkel megbeszélni. Látni fogják, hogy melyek a szobaforgó kérdések mielőtt tájékoztatnám önöket arról, hogy hol tartunk jelenleg, és hogy a bizottságban miről beszélünk éppen, talán röviden össze kellene foglalnom, hogy mi is a probléma, és rávilágítanék arra, hogy mi húzódik meg a csomag mögött, miért van ez a csomag, hogyan szeretnénk ezzel foglalkozni. Utána elmondom azt is, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban mit teszünk. Az RDR-ről a tagállamokban tapasztalt légminőség miatt beszélünk. A különböző határértékek túllépése miatt, főleg a városi területeken. A fő ok úgy tűnik, hogy a bizel gépjárművekből kibocsátott anyagok jelentik. Az NO határértéket sok tagállamban túllépik, és ez mutatja, hogy milyen súlyos problémáról van szó. És ezért szeretnénk véglegesíteni az ldl vel kapcsolatos munkánkat. Nyilván önök is tudják, hogy vannak szabályozói határértékek az NOx-re, ezek már évek óta hatályban vannak, és sikerült jelentős előrelépést is elérnünk. Emlékeztetném önöket arra, hogy az Euró 6 küszöbértékek az összes bejegyzett képjárműre érvényessé váltak, akkor lépett hatályba. De ennek ellenére továbbra is a valós életben kicsit eltérő a helyzet, és ezzel foglalkoznunk kell. a valós vezetés kibocsátásai, valamint a tesztvezetés kibocsátásai, főleg a nitrogénoxidokat érinti. Más gázokkal is foglalkozhatnánk, de egyelőre csak a nitrogénoxidról beszélünk. Mi történt mostanáig? Valószínűleg emlékeznek arra, hogy 2011-ben létrehoztunk egy munkacsoportot, amelynek a feladat az volt, hogy egy tesztelési eljárást vezessen be, dolgozom ki. Azóta jelentősen előre haladt a munka, és azóta beszélünk az RDE elvéről, de azért ez nem egy annyira új elv, hiszen már van az euró 5 és 6-ra egy rendeletünk, és ez megemlíti a valós vezetési körülményeket, tehát ilyen értelemben ez nem új, nem újdonság. Két fontos komponense van ennek a csomagnak. Egyrészt azt kell megnéznünk, hogy a valós vezetésben hogyan kellene a kibocsátást mérni. Ezért állítottuk fel az úgynevezett TEMSZ eljárásokat a mozgó képjárművek kibocsátásait mérjük, az eljárás lehetővé teszi ezt, és emellett azt kell megnézni, hogy hogyan lehet elkerülni a küszöbértékek túllépését az olyan gépjárművek esetében, amelyek képesek ezt túllépni. Hogyan tovább a munka tekintetében? 2016-tól kezdődően kezdjük a monitorozást, illetve a gépjárművek tesztelését, akkor kezdjük alkalmazni az idén májusban a tagállamok által elfogadott csomagot. Emellett pedig bevezetnénk a határértéket, itt tartunk jelenleg. Jelenleg a tagállamokkal beszélünk arról, hogy melyek ezek a nitrogénoxid küszöbértékek, határértékek. És emellett vannak kötelező egyéb körülmények is. Az elkövetkező hetekben, szeptember-októberben két ülésünk lesz még, és bízunk abban, hogy ezen ülések során sikerül majd megbeszélnünk hogy ezek a megfelelési tényezők, határértékek pontosan hogyan nézzenek ki. Ez egy második lépés, a négy lépést tartozó csomagból. Az első szlájdomon ezt tüntettem fel. Az RTE harmadik lépése jövő évben, első vagy második negyed évben következne be, a tesztelésekkel és határértékekkel kapcsolatos számok meghatározásáról szól. Végül pedig az RTE csomag utolsó lépése az elfogadás 2016 végén a megfejési tesztekkel kapcsolatos. Ez a határidő, menetrend, itt tartunk jelenleg. A szándékunk az, hogy a második csomagot az év végéig elfogadtassuk az alkalmazást hogyan is képzeljük el. Ami a végső határértékeket illeti, a jogszabály ezeket megemlíti, ezeket nem is fogjuk megvitatni. Csak további kiigazításokat lehetne eszközölni a flottán az Euró 5-6 kapcsán. Azaz, a nem túllépendő határértékek bevezetése két szabályozói lépésben kerülne bevezetésre, de csak egy rendelet fog erre vonatkozni. Mit szeretnénk? Szeretnénk, ha eleget tennének a jogszabályi követelményeknek, de emellett figyelembe kell venni azt is, hogy milyen terhek nehezednek majd a gépjármű gyártókra. Ezt a két oldalt szeretnénk egymással egyensúlyba hozni. Hangsúlyoznám, hogy bízunk abban, hogy az év vége előtt sikerül majd megegyeznünk a tagállamokkal, és mm, sikerül megegyeznünk a paraméterek tekintetében. Ennyit bevezetésképpen, természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Philip Bowen úrnak adom meg a szót, a klíma az éghajlat főigazgatóság képviseletében van itt. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Ismerem eh, kolléganőmet eh, Joannát, és eh, én is szeretnék néhány szlájdot megmutatni. Először is idézzük fel, hogy hol is tartunk ma. A széndiokszid kibocsátás mérése gépjárműveknél, ennek kapcsán alakítottuk ki az RDE teszteljárást, ez 90-es években a NETS eljárás alkalmaztuk még, ami már elavult, és most a VLTP vizsgálatra szeretnénk átérni a széndiokszid kibocsátás mérésénél. 2014-ben megegyeztünk abban, hogy felülvizsgáljuk a rendeletet, és a VLTP-t az első adandó lehetséges alkalommal bevezetjük együttműködünk a többi főigazgatósággal, de még mindig csak a bevezető szakaszban vagyunk. 2017. szeptemberben akarjuk a, bevezetni a VLTP vizsgálatot a könnyű gépjárművekre, és 2018-ban a többire. Akik foglalkoztak az elmúlt két évben ezekkel az eljárásokkal, azok tudják, hogy a széndiokszid kibocsátás kapcsán ez a kihívásnak csak egy része. Megvannak a e, kibocsátási célok 2015-re, 20-ra, a következő időszakra, de ez még az NRDS e teszt ciklusra épültek, és most ezt át kell alakítani a VLTP vizsgálatra. Tisztában vagyunk azzal, hogyha VLTP vizsgálatot végzünk, akkor magasabb lesz a széndiokszid kibocsátás, mint a NETS eljárás, eljárás kapcsán. Hogyan tudjuk kezelni ezt a kérdést a meglevő jogszabályokkal? Ez az egyik kihívás. Amikor tavaly elfogadtuk a, a felülvizsgált rendeletet, akkor egy preambulum bekezdésben megfogalmaztuk a választ erre. Tehát összehasonlítható szigorúságra van szükség, és biztosítani kell majd az eljárás során, hogy a gyártók ha bármilyen módosítás következik be a teszt eljárásban, akkor azonos összehasonlítható szigorúsággal járjanak el. Egy robosztus tanulmány készült, amiben összevetettük az NEDS és a VLTP vizsgálatot, és hogy hogyan lehet majd az átállást megvalósítani. Ezzel foglalkoztunk az elmúlt két évben, ezzel a korrelációs tanulmányjal. És világos, hogy ez az egész korrelációs kérdéskör nagyon komplex, nagyon technikailag is nagyon bonyolult. Nagyon sokat kellett beruháznunk, nem csak a bizottságnál, a közös kutatóközpontban, hanem nagy támogatást kaptunk az ipartól, a vállalatoktól, tagállamoktól, a típusengedélyezést végző hatóságoktól és civil szervezetektől is, akik garantálták, hogy minden rendben menjen helyen. A korrelációs tanulmány tehát készül, továbbra is alkalmazzuk az NLDS e célokat, de a VLTP mérés eredmény az kell, hogy majd korreláljon az NLDS e adatokkal egy szimulációs eszköz segítségével, amit júliusban fejlesztettünk ki. Most zajlik a véglegesítése, de remélhetőleg az év végéig ez már teljesen jól fog működni. Tehát ezt a konverziót meg kell lépni, az NDS-ről e át kell állni a VLTP-re, és ezt, ennek megfelelően kell módosítani majd a könnyű gépjárművekre vonatkozó rendeletet. A másik fontos kérdés a jogszabályi megvalósítás. A DigiGrow-val, az ottani kollégákkal együtt dolgozunk ezen, hiszen a típusengedélyezésről szóló jogszabályt nyilván be kell vezetni a VLTP rendeletbe is. A, viszont a klímafőigazgatóság ugye elsősorban a széndiokszid kibocsátással foglalkozik, és itt egy végrehajtási rendelkezést kell megalkotnunk, a módszertant, és ezért a, fordultunk a tagállamokhoz és a Klímaváltozási Szakbizottsághoz. Amikor elkészül majd ez a végrehajtási rendelkezés, akkor ezt a bizottság delegált jogi aktusok formájában tudja majd alkalmazni e, formálisan, ez majd a e, széndiokszid, hogy gépjármű e, széndiokszid kibocsátási rendelet mellékletében fogjuk elhelyezni. El és a szokásos vizsgálóbizottsági eljárást fogjuk alkalmazni. Ez borzasztóan komplex ez a folyamat, nagyon hálás vagyok a támogatásért, amit mindezt érintettől kaptam, különösen a DG Grown-nál dolgozó kollégáinknál. Örömmel válaszolok bármilyen kérdésre, ha a bizottság tagjai kérdezni kívánnak. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót a tanács elnöksége képviseletében Christoph Hansen úrnak, a Luxemburg állandó képviseletén dolgozik. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy tájékoztathatok mindenkit a munkacsoportban elért fejleményekről. A tanácsi környezetvédelmi munkacsoport eredményéről van szó, a közti járművek szennyező kibocsátása csökkentésével foglalkozó rendelet kapcsán. Én szeretném először is kihangsúlyozni, hogy kizárólag a Luxemburg elnökség nevében beszélek, nem pedig a tanács összességének nevében. Egy kompromisszumos szöveg született az olasz elnökség és a lett elnökség tollából, ezzel foglalkozunk most. Dász úr foglalkozott érdemben ezzel a kérdéssel, és az IMCO és a Transzakbizottságok asztalán is volt ez a kérdés. Az Európai Parlament javaslatait figyelembe vesszük, a, a gyorsulási módosítások, illetve a, az üzemanyag kibocsátás fogyasztás mérése tekintetében nagyon fontos, hogy határértékeket vezessük be delegált jogi aktusok segítségével, és itt egy szabályos jogalkotási folyamat keretében fogjuk megvizsgálni ennek lehetőségeit. Bizonyos delegáció szerette volna, hogy tisztázást nyerjen a bizottság szöveg a tekintetben, hogy mik az úgynevezett real world driving emissions, és ezeknek milyen kihatása van. Lesz egy, szeptember 8-án ez egy ezzel kapcsolatos tagállami delegációkat is bevonó eszmecsere a jövő héten, tehát mint említettem, és ez után, az ülés után fogok önöknek több információval szolgálni. Egyúttal szeretném elmondani hogy a luxemburgi elnökség türelmetlenül várja a, 20, a szeptember 23-ai ENVI szakbizottsági szavazást is, illetve a DESZUR továbbá származó jelentés jövőjére is kíváncsiak vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Már is megadom a szót Karl-Heinz Lorenznek. Először is Szeretném üdvözölni a bizottság jelenlévő két képviselőjét, és köszönetet mondok nekik. Nyomon követem ezt a kérdést, évek óta tudom, hogy mennyire nehéz ügyről van szó. Önök most nem mondták el, de persze nagyon sokszor az érintett szereplők célzottan is bizonyos csapdákat állítottak, hogy végül is kell számukra kedvező értékek szülessenek meg a gép járműflották számára. Nagyra értékelem a luxemburgi elnökség erőfeszítéseit, Persze értem, hogy ön itt most a luxemburgi álláspontot képviseli, de hát most az ön feladata az lenne, hogy a tanács álláspontját képviselje. És hát ott vannak éppen a problémák ahol olyan országban, ahol nagyon fontos az autó, az én hazámban például naponta 8000 új autót jelentenek be, vagy regisztrálnak. És itt átszámítási kulcsokkal, ugye most nem toleránsabbak akarunk lenni, hanem szigorúbbak. Nem azért, hogy nekünk legyen igazunk, hanem itt az emberek egészségéről van szó végül is és miután hát tényleg nem vagyok szociálpolitikus, inkább a költségekről beszélnék. Mekkora dráma lett abból, amikor azt mondtuk, hogy egy bizonyos széndiokszid eh, határérték alatt megfizetetlenné válik majd az autó. Hát ez nagy hülyeség volt. Új, tisztább autó, autók születtek, és ezeket a költségeket ma maximálisan kompenzálni lehetett az üzemanyag megtakarításokkal. Most a bizottságnak mondanám, ne hagyják magukat sarokba szorítani, persze rengeteg, több száz lobista futkos itt a környéken is, de keményen, konzekvensen járjanak el, és lépjenek fel, persze nem kell tönkre tenni az ipart, de hát ez sosem következett be, az autóipar még soha nem volt annyira sikeres, mint mostanában Európában. Tehát igenis szigorúbb értékekre van szükség, amiket nem lehet majd manipulálni, ezt várja el a parlament. És ahogyan ön is eh, mondta, tisztelt tanácsi elnök eh, úr, a delegált jogi aktusokat persze mi nem szeretjük, igen, ez valóban így van. Én ismerek itt néhány kollégát, akik eh, a delegált eh, jogi aktusok eh, kapcsán azt tapasztalták, hogy ha nem így járunk el, akkor aztán újra kellett az egész csomagot összerakni aki szenvedélyesen szereti az autókat, és nagy, nagyon, nagyon, az biztos elhiszi azt, hogy valóban itt nagyon izgalmas, ha autókról, alkotókat szabályozunk. Köszönöm szépen, Görte úr. Igen, hát én is szívesen ülnék be egy nagyon takarékos autóba, de soha nem hazudtak nekünk ennyit, mint az ilyen tesztikussal kapcsolatos határértékek ügyében. És itt, amikor a széndiokszid dioxiddal kapcsolatos jogszabályokat megalkottuk, az euró 5, euró 6-ot, minden alkalommal csatáznunk kellett, és árgus szemekkel kell figyelnünk arra, hogy most a tesztciklusokkal kapcsolatos eljárás hogyan folytatódik. Először is itt vannak az önkormányzatok, akik rendelkeznek jogokkal, mert nincs más lehetőség, mint hogy lezárják mondjuk a város központot, hogyha nem tartják be a levegő tisztaságvédelmi normákat, tehát nekik adunk eszközt a kezükbe, és ez egy észszerű, szigorú teszt ciklus kell, hogy legyen, Nehogy a legokosabb és a legjobb mérnökökkel rendelkező autógyártó trükkjei érvényesülhetjenek. Ismerjük ezeket a trükköket, ugye a tükröket leszerelik, azután a réseket betömik. Egyrészt a fogyasztó védelmi szempontokat kell figyelembe venni, hogy tényleg annyi legyen a fogyasztás, amennyi papíron szerepel, és Kárhány Szlorencet teljes mértékben támogatom, amit a delegált jogi aktusokról elmondott. Nagyító alá fogjuk ezeket venni, meg fogjuk vizsgálni, és nem fogjuk engedni, hogyha hogy a parlament elképzeléseivel nem összhangban lévő jogszabály szülessen meg. Volt már 30 másodpercig tartó triológus ilyen kérdésekben, amikor mi egyszerűen blokkoltunk. Nagyon érdekes ügyről van szó. Ami engem különösen érdekel, ez nem is az Euró 5-tel vagy Euró 6-tal függ össze, hanem az elektroautók jövőjéről. Hogyha most Svédországban, vagy Észak-Németországban, vagy Lengyelországban megyek villamos autóval, ugye Észak-Németországban és Svédországban tele vagyunk szél kerekekkel és olcsó meg, meg megújuló energiával Lengyelországban ez nyilván nem a helyzet. Az önkormányzatoknak, településeknek, városoknak ezért eszközöket kell kapniuk, arra, hogy egy észszerű tesztciklussal be tudják tartani azt, ami csak addig papíron létezik, és ne plusz 25%-kal kelljen operálni, ugye ha 130 g szerepel most papíron mondjuk az autómnál, hát ahhoz, hogy ezt a valós értéket elérjük, hát eh, szinte alig eh, nagyon lassan mehetnék, ennek, ezeknek az értékeknek a mai valósághoz közük nincsen. Köszönöm szépen, és most eh, Julie Erning. Köszönöm. Köszönöm a prezentációt is. Általános formálisan is érdekel ez a kérdés, konkrétan is, mert az NEC irányelnek vagyok a raportőre, és kezdetől fogva e, foglalkoztam, tehát ez egy nagyon fontos kérdéssel is. Emlékszem még az első informális prezentációra, amit a bizottság tartott, és láttunk szlájdokat, képeket a konformitás megvalósításról, a megfelelésről, aztán itt az euró 4, aztán az euró 5, és most már az euró 6-ról beszélünk, és mindig, még az euró 4 előtt is értettem és látszott az, hogy nagyon nagy a különbség a valós teljesítmény, illetve a gyártók által ígért és a tesztek során papíron rögzített teljesítmény között. És mindig törtem a fejem, hogy hát hogy a csodában lehet, hogy ez így megy tovább, hogy tíz éve pontosan tudjuk, hogy hamisak az adatok, és nem foglalkoztunk igazán a problémával. Itt most nem akarok kövével mutogatni senkire, vagy vádaskodni, ez nem visz előre. De azt értjük, hogy, hogy a széndiokszid koncentráció reducció és um, a kibocsátás csökkentése mennyire fontos. És most olyan helyzetben vagyunk, hogy tényleg tudunk tenni valamit. A, azok a kérdések, amikkel foglalkoztam, az NEC irányelv kapcsán, az is meggyőzött arról, hogy az önkormányzatok készen állnak arra, nem csak London az én fővárosom, hanem más városok is rendelkeznek nagyon ambiciózus tervekkel, és bizonyítani akarják, hogy igenis javítható az egészséges környezet, bizakodóak, és hát ők nem tudják megítélni, hogy melyik területen melyik típusú autókat engedélyezhetik, az euró 5, euró 6 konformitási tesztjeinek az egészségügyi hatásokkal való kapcsolódásáról persze e, e, kapcsolódására tisztában vannak. De nagyon régóta tart ez a folyamat, és most tényleg az a kérdés, hogy hogyan tudunk előre lépni. Nekem az fontos, hogy e, az NEC, NEC irányelv kapcsán például nem elég ambiciózusak a felső határok, de végül is sikerült egy jó kompromisszumot elérni. Tudjuk, hogy szorít az idő. Hogyha most 2019-ig tekintünk előre, még mielőtt addig kellene a teljes megfelelést biztosítani, a javaslatok szerint. Most szerintem ez nem elég jó nem elég ambiciózus. Az itteni szakbizottsági vita egy olyan jelzést kell, hogy adjon, hogy mi arra kérjük a bizottságot, az Európai Bizottságot, hogy a konformitási szintek kapcsolatban utasítsa el az ipar által kért magasabb konformitási faktorokat. E, nagyon régóta tudják már, hogy miről van szó, és szerintem a szigorúbb e, értékeket is be tudják tartani, gyorsabban és Úgyhogy a konformitási faktorok a faktor, ha másfeles lesz ez a faktor esetében, akkor gyorsabban tudunk előre lépni. A bizottság tudom, hogy keményen dolgozik, de talán adjunk nekik egy kis biztosítást, hogy még keményebben dolgozzanak. Gerbendi. Köszönöm szépen, Gerbendi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is ezeket a bevezető nyilatkozatokat. Először is egy tényel kezdeném. Az a tény, hogy bolondítottak minket, és 500 millió európai polgárt évtizedeken keresztül szintén bolondítottak ezekkel a tesztelési módszerekkel a járművek esetében. Ez tény, és hogyha ilyen hosszú ideig tart ez a bolondítás és félrevezetés, akkor kötelességünk, hogy a lehető leggyorsabban helyrehozzuk ezt, és a valósághoz közelítő kibocsátási tesztelési módszerekhez térjünk vissza. Hogyha megnézem az ütemtervet, akkor őszintén szóval az a benyomásom, hogy mintha már nem is kellene tennünk semmit, hiszen az elektronikus, villamos hajtású járművek bevezetésével szinte már az egész okafogyottá is válhat, de nagyon fontos, hogy folytassuk a munkát. Teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal, nem is szeretném a szót csépelni, de két konkrét kérdésre szorítkoznék a bizottság irányában. Az első, miért a DG Growth asztalán van ez? Hogyha megnézem ennek a főgazgatóságnak a weboldalát, akkor ugye itt arról van szó, hogy a növekedésen dolgoznak. Working for growth, ez egy nagyon szép, tetszetős mondat, de itt nem erről van szó. Itt nem a növekedés előmozításáról van szó, hanem a valósághoz közelítő kibocsátási értékek teszteléséről és méréséről. Miért nem az envi a felelős ezért kizárólag? És hogy így térjünk vissza a Real Driving Emission Test kérdéséhez. Talán a bizottság tisztázhatná ezt, hogy miért került sor ilyenfajta munka és felelősségfelosztásra. A második kérdésem a dízel járművek kibocsátásával kapcsolatos. Ha jól tudom, a TNO és a GRC kutatásainál jobb tesztek, jobb teszteredményeket tudtak felmutatni, 9-10 szeresen jobbakat. A kérdés az az, hogy önök használják ezeket a teszt eredményeket, és mi a céljuk? Ezt nullára redu- szeretnék redukálni ezt a hézakot, vagy sem? mivel én szerintem a nullára redukálás az egyetlen érdemi cél, vagyis ezt a különbséget kellene levinni nullára, és a lehető leggyorsabban el kell kezdeni az ezzel kapcsolatos tesztelést. Köszönöm szépen. Bazika ott következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is hogy elmondták, hogy jelen pillanatban hol tartunk a folyamatban, és mit várhatunk el, és miről kell még vitatkoznunk a jövőben, de azt hiszem, hogy már ebből az eszmecsere körből is egyetemen kiderült, hogy a parlament számára ez egy nagyon fontos folyamat, és nagyon kritikusan követjük a fejleményeket, és a kollégáim is egyértelműen elmondták, illetve a CDU kollégák is elmondták ezt, hogy kemény munka folyik, és ez jó hír, ugye vannak speciális országok, speciális szerepekkel a dosszéban. Ez egy nagy ország, nem mondom meg Matthias, hogy melyik ország, és azt hiszem, hogy te a nyelvet is beszéled. Ugye van egy olyan ország, ami nagyon kritikus a tekintetben, ez az az ország az, és azt hiszem, hogy a az a tárgyalások negatív eredményeit egyértelműen joggal el fogjuk utasítani, és ezek a negatív eredmények már a küszöbön állnak. Azt látjuk, hogy a járműipar, a, a, a gépkocsi gyártók az utóbbi években folyamatosan azon dolgoznak, hogy akadályozzák ezt a folyamatot. Tudjuk azt is, hogy a jelenlegi jogszabályok hogy jöttek létre, és már mások is elmondták, hogy az utóbbi években milyen rosszul működnek ezek a tesztek, és most viszont végre valahára történne valami, de a járműipar most azt kéri, hogy a végrehajtási időszak legyen hosszú, de nagyon sajnálom, itt már több éves folyamatról beszélünk eleve, és nagyon óvatosan kell megalapítanunk azt, hogy mennyi időt adunk az érintetteknek arra, hogy megszülessenek az azonos konformitás szintek az egyes országokban. És a bizottsághoz nekem is lenne kérdésem. Az egyik a NOx-szal kapcsolatos. Ugye a konformitás tényezőkről élénk vita folyik jelen pillanatban, de kérem, magyarázzák meg nekem ezt, ezt a, ezeket a tényezőket hogyan is tekinthetném úgy, mintha ezek csökkentenék az eredeti célkitűzést. Ugye 80-as NOx értékben állapodtunk meg nagyon világosan, már 2017. szeptemberében elkezdődött ez a folyamat, de hogyha konformitás célokról beszélünk, és ezen dolgoznak most, akkor ugye most már a magasabb kibocsátást is engedélyeznék, de ez csökkenteni, gyengíteni a jelenlegi jogszabályokat. Véleményem szerint ez egy nagyon-nagyon kétes eljárás, nagyon gyanús ez az egész, tehát hogyha a konformitás tényezőket újra terítékre teszik, akkor én abból gond, indulok ki, hogy a lehető legrövidebbek lesznek ezek, és egyre kerül sor végül is, mármint, hogy amit megállapodtunk a társ döntéshozatalis folyamatban, ebben az egyben, ebben állapodunk meg. A kérdésem tehát az, hogy milyen konformitás értékekben gondolkodik a bizottság, és hol van az alsó érték. Tudom, hogy a járműgyártő 2,75-ben gondolkodnának, ami majdnem a háromszorosa annak az értéknek, amit már megállapodtunk, amiben már megállapodtunk küszöbértékként, és ezt ki akarják terjeszteni eleve az egésznek a határidejét sok-sok évvel. Meg akarják ezt hosszabbítani. Vagyis azt szeretném hallani a bizottságtól, hogy ez a konformitás határidő rövid lesz, és az egyeshez közelítünk maximum négy éven belül, és azt is szeretném hallani, hogy ez a konformitás tényező nem lesz magasabb, mint 1,5, ahogy már ez elhangzott. És a bizottságtól szeretném hallani egyetemen azt, hogy ez az az irány, amiben amiben haladnak, és hogy a lehető leggyorsabban megvalósul ennek a gyakorlati alkalmazása is. Egy másik kérdés. A bizottság az elején azt mondta, hogy már a jelenlegi NOX-ok küszöbb értékei legalább tíz országban már túlhaladottak, mivel itt magasabb konformitás tényezők érvényesek, és itt ez, ezek mind összefüggnek. Tehát, hogyha azt mondja, hogy tíz országról van szó, akkor kérem, mondja el, hogy hogyan növekszik ezeknek a számoknak, a, ezeknek az országoknak a száma a listán, hogyha még folytatódik tovább ez a, a tárgyalás folyamat, a úgynevezett tárgyalás folyamat. Tehát azt szeretném hallani, hogy mikor lesz az egyesen végre ez a conformity factor. Ezt szeretem volna elmondani a NOx-ról, és a, most pedig a CO2-re térnék rá összehasonlítható szigorúság. Igen, igen, értem. Hogyha egy, a régi tesztelésről az új tesztelési rendszerre térnek át, akkor természetesen fontos ez a fajta konformitás és egyfajta korrelációs összefüggés tanulmány. Eddig értettem, eddig tudtam önt követni. De természetesen itt megint csak felmerül az a kérdés, hogy milyen fajta tényezőket vesznek bele a korrelációs tanulmányokba mi az, ami még igazságos, fair tényező. Ugye van egy különbség egyértelműen a rég és az új között, és nyilvánvalóan kell egy ilyen átmenet, egy ilyen tranzíció. Tehát az a kérdés, hogy mi ez a, az a még fair rugalmasság, és hol van az, ahol egyszerűen a régi hülyeségeket másolják át az új rendszerbe, de olyan dolgokról van szó, amik a régiben megengedettek voltak, de az újban már nem, és mégis ezeket átmásolják hiszen itt ugyanazokat a hülyeségeket fogják majd belevenni az új rendszerbe végső soron, és nem csak az átmeneti időszakban. És hogy egyértelműen fogalmazza, nem szeretném ezt az inerciát, nem szeretném a, az elemfeltöltést, és nem szeretném a 4%-os tényezőt sem, mivel ez az előző teszt káros öröksége volt, ezt nem értem, hogy a, a, ugye az új tesztben ez általában nem lesz benne, de a korrelációs tanulmányban mégis benne van. Azt szeretném hallani önöktől, hogy igenis ezek kimaradnak, és a lehető leggyorsabb végrehajtás is megvalósul, illetve fontos az is, hogy 2025-től kezdődően, amikor az új standardek már érvénybe lépnek majd az autók esetében, akkor már nem használjuk ezt az összehasonlítható szigorúsági korrelációs rendszert, hiszen akkor különben folytatnánk tovább, a, húznánk tovább magunkkal a régi rendszer káros elemeit. Vagyis szeretném azt a garanciát hallani öntől, hogy erre nem kerül sor. Végül pedig én is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy a krediteket csak a régi teszteknél használják, megvizsgálják azt is, hogy hogyha megvizsgálják azt, hogy milyen járművek esetében érvényes a szuperteszt az új rendszerben is, akkor itt már megint csak ugyanabba a csapdába esünk bele, hogy továbbra is érvényes lesz ez a rossz rendszer. Ezekre hallanám tehát most a válaszát, és ahogy ön is látja, a parlament nagyon kritikus. Tornára asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is ezeket a tisztázó szavakat. Az új folyamat ugye pontosabb küszöbértékeket állapít meg, és bizonyos átláthatóságot is biztosít a régi rendszerhez képest, és ezt üdvözlöm. Azonban szeretnék egy dolgot kiemelni, mégpedig az, az, az autógyártók, a járműgyártók alkalmazkodásához kellene hozzászólnom, illetve a fogyasztók szempontját is figyelembe kell venni. Itt a teszt manipulációk veszi egyértelműen fennáll, és két kérdésem van. A bizottság nemrégiben kiadott egy tanulmányt a, a jármű ipari szektorra való kihatások tekintetében, de ezzel a konkrét témával nem foglalkozott, illetve a második kérdésem az amerikai a való fejleménye kérdése, a szabad kereskedelmi tárgyalás során ezt érintették-e az amerikaiakkal, és milyen kompetitív előnyökkel járna Európa számára ez az új rendszer bevezetése az amerikakhoz képest. Köszönöm. Thank you very much. Miss Sevi? Köszönöm szépen, Szevi asszony. Köszönöm szépen teljes mértékben egyetértek azzal, amit a zöldek elmondtak. Egyetértek a kollégák agájaival. Nos, mire emlékeztetnék? Nem szabad elfelejteni, hogy a kibocsátásoknak milyen a súlya a városi régiókban hogy milyen hatása van, mennyi korai halált eredményez ez. És meg kell néznünk, hogy a háztartásokat hogyan érinti ez. Ezekről kellene még egyszer elgondolkoznunk, akkor, amikor a következő lépéseket fontoljuk meg. Alapvető az, hogy az általunk elméletben meghatározott szabályokat, melyek a népegészségű ügy védelmére vonatkoznak, hogy ezeket felül kell majd vizsgálni, ellenőrizni kell. A bizottságnak kell ezt az ellenőrzést elvégeznie, hiszen a lényeg az, hogy a végrehajtás ne legyen hiányos a meghatározott normák, szabályok tekintetében. Az ágazatra nézve egyelőre elmondhatjuk, hogy meghatározott célokat nem sikerült elérni. Nem akarom elismételni azt, ami már elhangzott, az új ellenőrzési mechanizmusra vonatkozóan a széndiokszid és más káros kibocsátással kapcsolatban. Én a gépjármű ipar nyomását látom itt, hogy rugalmassági komponenseket kell beépíteni a javaslatba. Az új célokra való tekintettel ezek a, a követelményeket gyengíteni fogják majd. És van még valami, amiről szeretnék beszélni. Már sokadik olyan alkalom ez, amikor a társjogalkotó nem, társjogalkotók nem képesek az Európai Parlamenttel együttműködni. Kihagynak bennünket, és nem tudunk aktív szerepet vállalni az átdolgozásban. Holott aktívabban kell tudnunk részt venni a munkában, de mostanáig ez nem valósult meg frakciónk nevében a bizottságot arra kérném, hogy garantálja, hogy a nitrogénoxidok kibocsátásnál a 95 mg-os követelést tartsák be, különben mi nem szeretnénk rugalmasságot, a konformitási tényezőket szeretnénk alkalmazva látni, azért, hogy valamit elérhessünk, mint ahogy az elhangzott 2019-től. A méréseket valós vezetési időben kell elvégezni, azért, hogy a határértékeket el lehessen érni. Most Ivo Bellet kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre tudom fogni, azt követően, hogy ilyen sokan szólaltak már fel. Köszönöm a bizottságnak, a tanácsnak és az elnökség, tanács elnökségének a bevezetőt. Nekem konkrét kérdéseim lennének. Először is a valós vezetés, valamint a tettelési vezetés közötti szakadék. A környezeti és szállítási dokumentum alapján úgy tűnik, hogy ez 40%-kal emelkedett, mármint a kibocsátások mértéke ez így van. Ami pedig a VLTP-t illeti és az úgynevezett rugalmasságot, amiről előttem éppen beszéltek, a Transport and Environment dokumentumból utaz, idéztünk mind a ketten. Ezzel kapcsolatban a bizottságtól kérdezném, hogy beszélne konkrétabban ezekről a rugalmassági komponensekről, nyilván ezeknek jelentős kihatása lesz majd, és ezek esetleg gyengíthetik a jogalkotó által meghatározott célokat. Ami a nitrogénoxidokat illeti, és a nitrogéndioxidot, a legkárosabb tényezők, ezek okozzák a legtöbb halálesetet, és hát mi megértjük, hogy szükség van egy bevezető időszakra, egy fokozatosabb bevezetésre, és hogy szükség van egy ilyesfajta konformitási tényezőre, de kérdés az, hogy végül is a bizottság milyen konformitási tényezőt javasol más felett? vagy ennél többet, és a bizottság tudja majd garantálni azt, hogy a jogalkotó által meghatározott célok ne vesztenek el. Második kérdésem pedig az RTL e tesztek, hát feltételezem, hogy igen, mert a bizottság beszélt erről, de vissza tudja igazolni a bizottság azt, hogy ezek az RTE tesztek magukba foglalják majd a ö, külön részecskék vizsgálatát is. Köszönöm szépen, Dália asszony! Köszönöm szépen, köszönetet mondok a bizottságnak, valamint a tanács képviselőjének is a bevezetőjét. És a kollégáimmal együtt hangsúlyoznám én is, hogy a parlament, valamint a szakbizottság tagjai nem hajlandóak legyengíteni a javaslatot. Ezt az üzenetet kell közvetítenünk a tanács és a bizottság felé is, hiszen itt az állampolgárok egészségre gyakorolt kihatásról van szó. Ha kevesebbel elégednénk meg, akkor kockára tennénk az állampolgáraink egészségét. Lenne néhány kérdésem a bizottsághoz. Erről már említést tettek előttem is, de szeretnék erről beszélni, mert szeretnék választ kapni erre. Ez meghatározza majd azt, hogy eh, milyen eh, körülmények között nyújtunk be valamit. Ha lesz majd egy ilyen konformitási tényező, akkor a bizottság precízen el tudná mondani, hogy konkrétan el tudna elmondani, hogy mi az, amivel a bizottság hajlandó beleegyezni, és hogyan néznek majd ki a munkafázisok tekintettel arra, hogy ezek a konformitási megfelelési tényezők mind gyengítenék a javaslatot. Második kérdés, ha a bizottság magasabb tényezőket szeretne, egynél magasabbakat, akkor ez hogyan egyeztethető ki azzal, hogy a városok és ehhez hasonló helyek két, kettőnél nagyobb tényezővel kell, hogy kiegyezzenek. Jelenleg van egy konkrét cél, célunk, ez jó, de a teszt rendkívül gyenge. Elmozdulva a mai helyzettől, a bizottság hogyan gondoskodhat majd arról, hogy aztán ne olyan helyzet alakuljon ki a végére, hogy jó lesz a teszt maga, a teszt eredmény, de maga a cél nagyon gyenge. Végül a bizottságnak van-e konkrét terve arra, hogy az RDE tesztelést megreformálja, ezt javasolja a nitrogénoxidok esetében. Figyelme vesz más ö, ö, szennyező anyagokat is, például a széndiokszidot. Köszönöm szépen, Ayala Szendel asszony a következő. Hm? Sí, yo eh, me uno entre otras cosas a la... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni ahhoz, amit Matthias Gróte kollégám mondott. És még egy kicsit visszatérnék arra is, amit a bizottság, különösen az a környezetvédelmi főigazgatóság képviselője mondott. Tárgyalások zajlanak, ugye a növekedési főigazgatósággal hallottuk, de én sokkal fontosabbnak tartom azt, eh, amit magam is láttam és tapasztaltam. amit őszintességre lenne szükség a kibocsátások kapcsán is. Persze nagyon eh, alapvető az, hogy a valóságból kell kiindulni, a valóságos eh, tényekkel kell dolgozni, és ez sokszor nem fedi azt, ami papíron van leírva lehetséges döntéseket kell hozni egységesen elfogadott teszt ciklusokról. Persze a papír mindent kibír, oda bármit föl lehet írni, a kívánságainkat, a vágyaikat, vágyainkat, de azután a valós világban minden máshogy van. És hogyha nincs konszenzus az iparral, akkor nagyon-nagyon komoly problémánk lesz. Ezért a következőt kérdezem a bizottságtól. Milyen az ütemtervük, és képesek-e arra, vagy lehetséges-e az, hogy a nagy vállalatok is elfogadják az EU-s javaslatokat, hiszen a polgárok ugye egyre nagyobb igényeket támasztanak, alacsony kibosítást akarnak, kevésbé szennyező gépjárműkeveket választ, vásárolnak, ezt is látni kell. A turizmus, az idegenforgalom szempontjából is vizsgálni kell a kérdést. Természetesen itt is sok a vita. Vannak tanulmányok, ezt és azt olvashatjuk különböző egyetemek véleményében. Ezek ilyen miták mindig is zajlottak, és a COP, a klímakonferencia kapcsán is hozzászoktunk már ezekhez a vitákhoz. De jó, egyetértek történt előrelépés, de azért látok itt egy paradoxon. Egyrészt ugye egyre több bicikli közlekedik az utakon, és szegény biciklisek természetesen több káros anyagot lélegeznek be, mint a gyalogosok. És ezt is figyelembe kell venni, ezt is erre is gondolniuk kell a döntéshozóknak. De akarjuk vagy sem, itt azért az autóiparról van szó, és fontos gazdasági érdekekről beszélünk. Tehát egyáltalán lát a lehetőséget, hogy megegyezzenek az iparral, a vállalatokkal. És az Envinek újra és újra meg kell próbálnia meggyőzni az érintetteket, hogy eh, ezek a csodálatos eredményt hozó teszt, eh, tesztekkel már tényleg nem lehet tovább így ugyanígy dolgozni itt eh, változtatni kell. Hogyha egy egyetem vagy kutatóintézet azt mondja, hogy ezeket nem lehet harmonizálni, hát akkor újraindul ez a régi háborúskodás. Amire lehetőségünk van, azt kell próbálnunk megvalósítani a gyakorlatban. Persze mindig lehet többet tenni, az egész közlekedést próbáljuk áttekinteni, de most itt valamilyen elfogadható megoldásra kell törekednünk. Nem lesz mindenki tökéletesen elégedett. Ez nyilvánvaló, ez egy téma, amivel évtizedekig foglalkozunk, és még foglalkozni is fogunk. Most, hogy rövidre zárjam, nagyon sok a probléma, és nagyon örülnék, ha ezeket sikerülne megoldani. Köszönöm szépen. Szeptán. Igen, Szeptánc kapott szót. Azt hiszem, hogy nagyon biztató, amit a bizottságtól hallottunk. A bizottság nyilvánvalóan nagyon figyelmesen hallgatja, amit mi, mi mondunk. Egy közlekedési dugóban ültem, és egy Euró ötöst láttam az előttem álló busz hátán, de hát füst felhő jött ki a kipufogó csövön, úgyhogy ezt egy olyan autóbuszból, amin rajta van a zöld levél szimbólum. Az emberek nagyon sokáig azt mondtuk, hogy a meglévő mostani normák biztonságosak, és a kollégám említette London példáját. Londonban bebizonyosodott, hogy az új rendszernek az egészségügyi hatásai nem érvényesültek, mert a szabványok, a dízelekre elfogadott eh, szabványokat egyszerűen nem tartják be. Tehát népegészségügyi eh, és eh, szempontokat és fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe véve azt kell, hogy mondjuk, hogy most nem elég a legkisebb közös nevező, hanem a legambiciózusabb szenáriót kell megvalósítani, mert itt tényleg most már rendbe kell tenni a dolgokat. Köszönöm szépen. Most pedig lehetővé tesszük a bizottság számára, hogy válaszoljon erre az nagyon sok kérdésre, ami elhangzott. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! köszönöm az észrevételeket, a kérdéseket. Megpróbálom ezeket csoportosítani, hiszen a legtöbb a konformitási tényezőre vonatkozott, és kollégám Filip foglalkozik majd a VLTP-vel kapcsolatos aggályokkal. Az első kérdés, kompetenciák megkérdezte valaki, hogy miért a növekedési főigazgatóság vesz részt ebben a projektben. Nos, a kollégáink nagyon sok jó megoldással állnak elő, és persze van egy oka annak, amiért a DJ vesz részt ebben. Itt a típus engedélyekről van szó, és ez pontosan hozzájuk tartozik, beszélünk arról, hogy az típus engedélyezése kapcsolatos jogszabályokat meg ki kell egészíteni az emisszió és a testciklus szabályokkal, rendelkezéssel. Mert a környezetvédelmi főigazgatóság is részt vesz a munkában, itt ülnek mellettem, és ők sugják nekem a jó válaszokat az önök kérdéseire. Tehát nagy az összhang közöttünk, és ugyanazokat a célokat kívánjuk elérni hogy mi ez a cél. Nagyon világosan elmondtam, az a célunk, hogy megvalósuljon a teljes megfelelés az Euró 6 eh, kibocsátási eh, limitekkel. Ez nem kérdés, ez cél, ez a célja a munkánknak. Több megjegyzés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mit fog javasolni a bizottság a konkrét határértékekre vonatkozóan a megfelelési tényező kapcsán. Nos, ez természetesen az egyes, egyest akarjuk konformitási faktornak. A második csomag két lépésben bonyolódik majd le, és pontosan az eredmény ez kell, hogy legyen. Úgyhogy nincs vita arról, hogy hova akarunk, meddig akarunk eljutni, hol lesz az út vége. De amiről nagyon intenzív viták folynak a tagállamokkal, az a, az a köztes lépés, hogy időközben mi legyen a konformitási faktor. Ezt most még nem tudom megmondani, a lehető legalacsonyabbat akarjuk, de hát ez egy nagyon komplex folyamat, és figyelembe kell venni azt is, amit a tagállamoktól hallunk, harmadik felektől, a vállalatoktól, az ipartól, és egy jó kompromisszumot kell összehoznunk. Volt egy kérdés, hogy van-e olyan kockázat, hogy jogszabályok nem lesznek elég jók, és a határíték sértésekre vonatkozóan. Amikor arra beszélünk, hogy lehessen túlépni a határértékeket, akkor az euró 6-ról beszélünk, plusz itt van némi statisztikai hiba lehetőség is a mérésekből adódóan, a teszteknél. Úgyhogy nem a határértékek módosításáról beszélünk, csak közeledünk a valósághoz. És biztosak lehetnek abban, a bizottságnak nem az a szándéka, hogy ilyen szempontból módosítsa a rendeletet. Említettem egy tanulmányt, a e, TNO tanulmányt, és e, valóban az a helyzet, ezt megerősíthetem, hogy a mostani érték ötszörösét mérték és e, tapasztalták, ezt kimutatta ez a tanulmány, és ezért is vált intenzívebbé a munka. Hát igen, a a jogszabálysértések kérdését nagyon komoly a helyzet, és szeretnénk normalizálni a helyzetet. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz, következő hónapokban lesznek-e újabb kötelezettségszegési eljárások, de ezért dolgozunk ezen az RD csomagon, vagy RDL csomagon. A célunk az, hogy az évvége előtt megszülessen a jogalkotási javaslat, és ezt majd két szakaszban fogjuk alkalmazni. Két, kb. 2020-ra a konformitási faktor szektor már rendben kell, hogy legyen, ahogy a jogalkotók ezt e, előirányozták. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre reagáltam az erdélyvel kapcsolatban. Hogyha valamire mégsem, akkor kérem hívják fel erre a figyelmemet. Köszönöm. Köszönöm, Jana, és mindenkinek köszönöm a kérdéseket. Azt hiszem ugye sokan elmondták, hogy a célokat nem lehet felhigítani, ez eh, nekünk is ez a filozófiánk. A széndiokszid emissziós célokat 2001-ben, eh, 2002-ben határoztuk meg, ezek a szabványok eh, most is megvannak, felülvizsgálat volt ez tavaly április-májusban, és ezek változatlanul mara, változatlanak maradtak. De ne feled, feledkezzünk meg arról sem, hogy ezeket a e, célokat még az e, NLDS e eljárás alapján határozták meg. És a gyártók és sokan mások is erre gondolnak, amikor azt akarják, hogy a gépjárműveik megfeleljenek ezeknek a céloknak. Amikor 2017-ig, 18-ig eljutunk, és átállunk a NETS eljárásról, a VLTP vizsgálati eljárásról, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy milyen következményei vannak az eljárás megváltoztatásának hogyha korábban volt egy autó vagy egy haszonjármű, amit az NIDS tesztciklusra gyártottak vagy alkottak meg, akkor most nem mondhatjuk egyszerre, hogy ugyanez a haszongépjármű, haszongépjármű hirtelen megfeleljen a VLTP vizsgálati feltételeknek vagy követelményeknek. És ezért, amikor ezt a problémát vizsgáltuk, akkor ilyen nagyon nehéz döntést kellett meghoznunk. A akufeltöltés felvetették, de a keréknyomást, vagy a hőmérséklet mérését is említhetném. Tizedek haladt kialakult az a NET, az NEDS eljárás, és ezeket nem lehet egyik napra a másik, csak megváltoztatni, és azt mondani, hogy ez most akkor már nem alkalmazható. Ezért, amikor ez a korrelációs eljárás zajlik, a megfeleltetés, akkor ezzel foglalkoznunk kell, konszenzusra kell jutni a civil szervezetekkel, a tagállamokkal, a vállalatokkal is. A jelenlegi konszenzus lényege az, hogy megnézzük, ahogy a netben működött valami, azt visszük be a korrelációs folyamatba, és ennek alapján történik majd az átállás. Szóval itt van a szuperkerítek kérdése. Ugye a NETS alapján gyártották a gépjárműveket, most elérik-e, vagy hozzák -e az 50 grammot, Hát ez, ez a kérdés, de nincs jogalapunk arra, hogy szigorúan fellépjünk, hogyha ez hogyha nem Mm, tartják be az 50 grammot milligrammot. Tehát a bizottság nem saját kutfejéből dolgozik, hanem szakértőkkel, és természetesen a politikai döntéshozókra is figyelemmel vagyunk. Feltettek eh, egy kérdést, hogy mikor szűnik meg ez a korreláció, és eljárás, 2025-öt említettek, hát én remélem, hogy korábban sor kerülhet erre, mert nem akarjuk, hogy végtelenségig húzódjon ez a folyamat, és eh, a lehetséges legkorábbi időpontban akarjuk ezt befejezni persze, hogyha 2020 utáni célokra is szükség lesz, akkor ezeknek az alapja már a VLTP vizsgálat lesz. Elhangzott még egy kérdés, hogy milyen nagy különbség van a valós körülmények közötti tesztelés és a TNE e jelentés között. Igen, hát van különbség a e, tesztciklus és a valós e, teljesítmény vagy valós világ között. A, ennek a, hogy mennyire nagy kérdés ez, azt már beláttuk, és most ezért akarjuk a reálisabb, a valósághoz közelebbi számokat előírni. Hát persze az átlagokra épül, sose lesz ez az érték, sose valószul meg a tényleges vezetési szituációban, hát ez nem igazán fog változni. Köszönöm szépen. A tanács képviselője ehhez szeretne még valamit hozzáfőzni? Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs közvetlen kérdésem, de szeretnék mindenkit emlékeztetni Florenc úr felszólalására. A, nem történt az Erdén és a tanács között ö, ö, tárgyalás e tekintetben, de nagyon fontos prioritása a luxemburgi elnökségnek is, az emisszió csökkentés a közúti járművek esetében, és ebben a keretben lehetne ezt szabályozni. Nagyon fontos tehát, hogy ezt a lehetőséget ne szalazzuk el, de ilyen közvetlen tárgyalások az edén és a tanács között eddig még nem történtek. Köszönöm szépen. Akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és köszönjük a bizottságnak és a tanács képviselőjének is, hogy lehetővé tették a számunkra ezt az eszmecserét. A következő napi rendi pontunk, az egyéb napi rendi pont, ez itt nincs semmilyen téma, és mielőtt lezárnám az ülést, a következő ülésünk időpontját ismertetném szeptember 15-e. Köszönöm szépen, és jó itt vagy az ebédhez.